Good afternoon, dear Kedves kollégák, jó napot kívánok! Elkezdjük a mai szakbizottsági ülésünket, és ha megengedik, litván nyelven folytatnám. Tehát az első napirendi pontunk a napirend elfogadása, hogyha nincs semmiféle ellenvetésük, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. A második napirendi pontunk a 2017. január 25-i jegyzőkönyv elfogadása. Elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Az első ponttal kapcsolatosan az önvédelem témája merült fel, de volt egy változás. Elnézést kérek. Nem tudom. Ne, én erről nem tudok. Hát akkor nem tudom, hogy mikor fogadták ezt a, el ezt a napirendet. Tehát a hetedik napirendi pontunk ez a téma. Én azt hittem, hogy én leszek az első a napirenden. Ma elnézést, mondja az elnök mondja, a hetedik napirendi pont lesz. Tehát akkor az elnök közleményei következnek. Szeretném önöket informálni arról, hogy a koordinátorok ülése február 6-án volt, és elfogadtuk az ajánlásokat. Arról döntöttünk, hogy módosítókat fogunk beterjeszteni az INTA jelentéséhez, amelynek a témája a nemzetközi kereskedelem és kereskedelmi politikák kihatása a globális értékláncra. Ezzel egy időben eldöntöttük az koordinátorok ülésén, hogy a LIBE jelentéshez, amelynek címe a börtönrendszerek és feltételek, szintén fogunk elkészíteni egy véleményt. Aztán a szeptemberi zöld héten Marokkóba fog majd ellátogatni egy misszió, és javasoltuk azt, hogy a mm, nőkkel kapcsolatos meghallgatás lesz, lesz megszervezve a Droával együtt a gyermekházasságok témájában, és Zsitmanszka és Kuneva asszonyok is részt vesznek, Jurova biztos asszonynak küldünk egy levelet, sőt már el is küldtük ezt a levelet, a következő téma a gender, tehát a nemek közötti téma, mainstreaming. Lesz egy ezzel kapcsolatosan egy ülésünk Strasbourgban április 6-án 10-től 11 óráig. Most pedig következik a negyedik napirendi pont, ami a eurofound kapcsolatos, nevezetesen hogyan lehet összeegyeztetni a munka és a családi szabadidő a gondozók, a dolgozó szülők feltételeit. Itt szeretném megadni a szót Krisztin Omar asszonynak, aki be fogja mutatni ezt a tanulmányt, ezt a kutatást. Köszönöm szépen, kedves elnökasszony, kedves tagok, köszönöm szépen, hogy meghívtak engem és beszélhetek a 2015-2016-os nemzeti politikákról, a dolgozó szülők és gondozók, valamint a kollektív megállapodások témájában. Azt látjuk, hogy Európában, Európai Unióban vannak olyan van olyan mm, csoport, amelyek eh, esetében eh, nem fizetett munka is jelentős szerepet játszik. Van, ahol 20 órát fizetik eh, a munkát a nők számára, van, ahol pedig nem, pedig dolgoznak sokkal többet is. Ha figyelembe vesszük a gyermekeket, akkor azt látjuk, hogy, hogy fel kell tenni azt a kérdést, hogy a szülők egyáltalán elégedettek-e a kifizetett munkaórákkal. Sokan azt mondják, hogy kevesebbet szeretnének dolgozni, hogy többet legyenek a gyermekeikkel, és aki egyedül mm, él és neveli a gyermekét, szintén többet szeretne a gyermekével többet enni, mert igazából a fizetett munkaórák lehetővé teszik, hogy többet legyenek a családtagokkal, és ez, ez egy gazdagságot jelent a család részére is. Természetesen a családi élettel konfliktusba is kerülhet a munka 21%-a a dolgozóknak, akiket voltunk, azt mondták, hogy nagyon fáradtak például arra, hogy ö, családi munkát végezzenek, házi munkát végezzenek. 15%-uk szintén a munkájáért aggódott. 12%-a azt mondta, hogy a ö, munka meggátolja őket abban, hogy többet legyenek a családjukkal nagyon nem régiben feltettük, feltettünk kér, nagyon egyszerű kérdéseket a, az Európai Tudósítók Hálózatában, nevezetesen, hogy milyen szerepe van a kollektív megállapodásoknak jelenleg. Meg négy területet néztünk meg, a szülő, a családi szabadságot, a rugalmas munkaidőt, a gyermekgondozást és a, a munkaidő csökkentését, e, ez a négy terület. Na most a főbb eredmények azt mutatják, hogy a legtöbb tagállamban bevezettek változásokat a családi szabadságot illetően, ugye van, vannak szül, van szülői szabadság, van csak az apák számára létező szabadság, a, a, apák számára, akik részt a, a gyermekek gondozásában. Írországban van egy ilyen új bevezetett rendszer, az apai szabadság, aztán Cseh köztársaság is azon gondolkodik, hogy ez bevezeti, Spanyolország és Olaszország is kiterjeszti az apákra is a fizetett szabadságot. 2014-ben Szlovénia, 2015-ben Luxemburg is ezzel kapcsolatosan döntött, és a, ezek a változások természetesen különböző kihatásokkal voltak a négy területen, tehát azt látjuk, hogy sokkal rugalmasabb lett a családi élet, és össze tudják egyeztetni a, a munkájukkal a, az emberek. Németország is rugalmas megoldásokat vezetett be. Luxemburgban jelenleg több opciót tanulmányoznak. Számos ország amellett döntött, hogy a szülők együtt osztják meg a fizetett szabadságot. Svédországban látjuk azt, hogy csökkentették a családi szabadsággal kapcsolatos feltételeket, mert nem megfelelő eredményeket kaptak. Azt látjuk, hogy az Egyesült Királyságban dönthetnek a szülők arról, hogy dolgoznak, vagy pedig szabadságon vannak. Egyes országokban igen generózus családtámogatás rendszer létezik, például a Szlovák Köztársaság Romániában és Luxemburgban is. A, azt is láttuk, hogy a kedvezményezettek körét több tagállamban kiterjesztették, Románia egy új rendszert vezetett be, Hollandiában is bevezettek a szülők számára könnyítéseket, és az adoptáló szülőkre is kiterjesztették ezeket az intézkedéseket, ők szintén kaphatnak pénzt Ausztriában 2014-ben vezettek be egy új rendszert, Hollandiában bevezették azt, hogy rövid időre is elment a szülő szabadságra. Vannak új intézkedések Franciaországban, van egy olyan nap, amikor támogatják a szülőket, tehát szab, kapnak egy szabad napot a szülők, és különösen, hogyha mm, súlyosan beteg gyermekeik vannak, Belgiumban is tárgyalnak ilyen típusú intézkedésekről, amelyeket, amely 20 napot jelentene. Azt is tudjuk, hogy amikor a, a szülők visszamennek a munka munkahelyükre, akkor sok probléma merül fel a családban, a családi ügyek kezelésében természetesen. Mindez attól is nagyban függ, hogy hol dolgoznak az emberek, Szlovákiában, Görögországban úgy gondolják sokan, hogy, sok, hogy könnyű visszatérni a munkába, vannak olyan tagállamok, amelyek a szülők számára rugalmas munkaidőt vezettek be, például Portugáliában a szülők a, elmehetnek a különböző iskolai ülésekre, szülői értekezletekre. És ami a, az szüned, szünidőt illeti, vagy a szülők, ha éjszaka dolgoznak, ezek szintén különböző problémákat jelentenek a szervezés terén, ami a kollektív megállapodásokat illeti, szintén foglalkozniuk kell a mm, családok feltételeivel. Spanyolországban megvan az a lehetőség, a szülők számára, hogy a szünidőt kiegészítsék még plusz szabadság napokkal. Vannak olyanok, akik lehetővé teszik azt, hogy a munkaidőt csökkentsék, például Magyarországon kapnak a szülők gyermek után még szabadnapokat is. Németországban is bevezettek új ö, ö, változásokat, ö, a szülőket segítve ezáltal, hogyha kisgyermekeik vannak, vagy a családban más, más személyeket is el kell tartani. Nagyon fontos a szülők számára, hogy visszatérhessenek a munkahelyeikre, és biztosítsák a gyermekek ellátását. Olaszországban például fizetett gyermekgondozás létezik, például Magyarországon leírhatják szintén a vállalatok a költségeikből ezeket a kiadásokat. Európában a kollektív megállapodások nagyon jelentős szabályzó rendszert jelentenek, Ausztria, Franciaország, Belgium szinte teljes mértékben lefedettek a kollektív megállapodásokkal, van, ahol ez nincs meg, visszatérve a kutatásunkra, azt kérdeztük, hogy hogyan tudják összeegyeztetni a munkát és a család életet. Azt látjuk, hogy a, a, az értékelést a saját tudósítóink végezték el a kollektív megállapodás is tartalmaz záradékokat a család és a munkai élet összeegyeztetésével kapcsolatosan bizonyos kollektív megállapodásokban számos tagállamban léteznek ilyen záradékok, van, ahol korlátozottak, például a Cseh köztársaságban, az Egyesült Királyságban, van, ahol nem is létezik, például Ciprusban, Cipruson, Portugáliában, és más tagállamokban látjuk azt, hogy vannak olyan záradékok is, amelyek általánosságban próbálják meg mm, biztosítani azt, hogy összeegyeztető legyen a munkai és a családi élet. Néhány konkrét példa, leginkább a skandináv országokban látjuk azt, hogy milyen biztosított intézkedések vannak a napokat illetően, vannak olyan szülői szabadságok, amelyeket bizonyos korlátozott napokra biztosítanak csak a bank ágazatban biztosítják a szülői szabadságot, és ezt nagyon rugalmas módon teszik. Szlovéniában 40%-a a kollektív megállapodásoknak is biztosítja a rugalmas munkaidőt. És akkor az utolsó tehát van egy olyan afrikai közmondás, amely azt mondja, hogy egy egész közösségnek kell a gyermekek nevelésében részt venni. És tudjuk azt most már évek óta, hogy a szülők helyzete is könnyebbé válik, ahogy a gyermekek nőnek, de természetesen a felelősség továbbra is megmarad. Tehát egy egész közösség számára fontos az, hogy egy gyermek felnevelődjön. A sok esetben a nagyszülők vagy nem tudnak segíteni, vagy segítenek, és mindenképpen Fontos, hogy össze tudják egyeztetni, a, és rugalmas módon tegyék meg ezt a munkahelyi és a családi életet. Ugye a közösség részt vehet ebben az egész folyamatban, vannak a vállalatok, a különböző területek, ahol olyan modellek alakultak ki, amelyek megkönnyítik ezt a folyamatot természetesen az egyensúlyt biztosítva. A kollektív megállapodások sok esetben korlátoznak bizonyos területeket. A, a közösség szintén segíthet a dolgozó szülőknek, és előmozdíthatja a szociális párbeszédet. Tudjuk azt, hogy egy adott közösségben, vagy ahogy a, mondja ez a közmondás az adott faluban, sokan segítenek a szülőknek, a szülők éppen ezért nem hiányoznak a munkahelyükön, hogyha besegítenek nekik, azt is tudjuk a Eurofound 2016-os kutatásából, hogy vannak olyan országok, amelyek nagyon rugalmasak, és nagyon sok erőfeszítést tesznek a változás érdekében, de még mindig azt látjuk, hogy a nők azok, amely, akik az, a munka oroszlán részét részéből veszik ki, a, tehát a munka oroszlán részét végzik el, és természetesen a nők foglalkoztatására kihatnak a különböző létező szabályok és feltételek, tehát a kérdés az, hogy európai szinten az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a szociális partnerek mit tehetnek, hogyan, fogják, hogyan fogja a közösség felnevelni a jövő gyermekeit. Köszönöm. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a prezentációért. És most a parlamenti képviselőket kérném, hogy reagáljanak, tegyenek fel kérdéseket. Kriya úr lesz az első hozzászóló. Köszönöm szépen a Meyer asszonynak az, a jelentését. Nagyon lelkesen hallgattam, mert közel áll a szívemhez ez a téma, hogy a Eurofund így ebben a formájában ismerteti ezt a témát a Nőjogi Bizottság ülésén, ezt szeretném megköszönni. Előfordult egy fogalom, amelyet többször megemlített, a leave, ez németül a szabadságnak felel meg. Hét gyermekem van, és mindig próbáltunk olyan embereket keresni, akiknek nincs gyerekük, átvennék a mieinket, amíg mi el tudunk menni szabadságra. Ezt a szót a leave kifejezést itt azt hiszem, hogy tévesen használják, hiszen vannak más területek, amelyeken ez a munka, amelyet a szülők fizetség nélkül végeznek el, ezt megfizetik. Lehet szó itt akár a bölcsödéről, vagy az óvodákról. Németországban a gyermek otthonokban óriási összegeket költenek gyerekenként a bérek megfizetésére, más helyeken csak álmodni lehet ilyen bérekről. Azt hiszem, hogy ez a téma egy kitűnő téma, de az összehasonlítás alapja Nos, nem tudom, hogy képesek vagyunk-e összehasonlítani például azt, hogy egy bölcsödei gondozó Romániában mennyit keres, és mennyit keres egy gyermekotthonban dolgozó nevelő Litvániában vagy Észtországban. Azt hiszem, hogy ez összehasonlítható azzal, amit otthon egy apa vagy egy anya elvégez. Tehát mindig olyan, mindig összehasonlítunk, összevetünk különböző dolgokat, de milyen, mennyit ér egyáltalán a szülők teljesítménye? Azt hiszem, hogy amikor ezt értékeljük, ez mindig háttérbe szorul és talán érdemes volna ezt is megvizsgálni. Például a jövedelmeket összevethetjük-e egy gyermektelen jövedelme, illetve egy 4, 5, 6, 7 vagy 8 vagy 10 gyermeket nevelő szülő jövedelme milyen. És hogyha ezeket összevetjük, akkor megállapíthatjuk, hogy az anyák általában 40, 20 vagy 30 százalékkal rosszabb helyzetben vannak. És amikor egyenlőségről beszélünk, úgy gondolom, hogy egy anyának is esélyt kell adni, még akkor is, hogyha van szabadsága, joga van szabad napokra. Meg kell néznünk, hogy a jövedelme, illetve a nyugdíja a vég, végeredményben milyen, tehát hogy ne egy minimális szintű nyugdíjat kapjon csak. A családpártot képviselem, és mi tervezünk egy nevelési bért, nem tudom, hogy talál, egy, talál -e Európában egy olyan országot, ahol fizetnek a nevelésért egy megfelelő jövedelmet, tehát hogy a szülő, az apa vagy az anya megkapja azt a jogot, hogy döntsön arról, hogy otthon marad ezért a jövedelmért, illetve van-e szabadsága ehhez? Kellően szabad-e ahhoz, hogy meghozza ezt a döntést, és például továbbadja ezt egy bölcsödének vagy óvodának, és inkább a karrierje mellett döntsön? nem tud ugyanis részmunkaidőben dolgozni, hanem teljes munkaidőben kell dolgoznia, de akkor mindenképpen meg kell adni neki azt a szabadságot, hogy döntsön. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy eh, a Eurofoundon keresztül kidolgozták ezt eh, az anyagot, de ez az utolsó következtetés, azt hiszem, hogy eh, ez még nem egy százszázalékos egyenlőségről tanúskodik. Köszönöm. Uh, thank you. And now Mrs. Garcia Perez, please. Köszönöm, Köszönöm Garcia Perez képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is szeretném megköszönni Almayer asszonynak a prezentációját. Számunkra nagyon fontos a későbbi munkánk szempontjából az, hogy az Európai Bizottság a, előterjeszte ezt a csomagot a munka és a családélet összeegyeztethetőségéről. Egy ilyenfajta kezdeményezést már régóta várunk az Európai Bizottságtól, miután visszavonták azt a híres irányelvet, amely a nők egészségéről, az anyasági szabadságról szólt. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy bizonyos javaslatokat előterjesztenek. Ami pedig a szocialisták álláspontját, a frakciónk álláspontját illeti, mi úgy gondoljuk, hogy ez a csomag különböző intézkedéseket kell tartalmazzon. Kell, hogy szerepeljenek benne jogalkotási intézkedések, mert úgy gondoljuk, hogy csak így, hogy egy jogszabály keretet dolgozunk ki a különböző országokban, csak így tudunk előrelépni az, a családi élet, illetve a munka összeegyeztethetősége felé és egyértelműen kell látnunk azt is, hogy amikor erről az összeegyeztethetőségről beszélünk, itt mindenek előtt a férfiak részéről várjuk el a nagyobb lépést, hiszen a nők ezt mindig is megtették, egész életük során otthon is munkát végeznek, a munkahelyükön is, nevelik a gyermekeiket, megpróbáljuk ugye a saját életterünket is megtalálni. Tehát azt hiszem, hogy ami teljesen evidens, az az, hogy az összeegyeztethetőségi politikák olyan jogalkotási válaszokat adjanak, amelyek által a férfiak is felvállalják, a tehermegosztásban a felelősségüket, részt vegyenek a gyermekek vagy az idősek gondozásában. Ismertettetek egy adatot a különböző országokról, ahol van egyfajta apasági szabadság. Szeretnék felvetni egy kérdést, de nem tudom, hogy erre már most kaphatok-e választ az adatok alapján, ugyanis úgy gondolom, hogy egy egyenlőbb munkapiac felé haladunk, itt azonban egyensúlyt kell teremteni az anyasági és apasági szabadságok között. Tehát ugyanolyan feltételeket kell biztosítanunk az apáknak, mint az anyáknak. Manapság természetesen nagyon sok országban van eh, jogszabály a szülői szabadságra vonatkozóan, és eh, az anyasági szabadságot eh, egy részét a férfiak vehetik ki, de a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy az egyetlen módja a haladásnak az, hogyha az apasági szabadság nem átruházható. Spanyolországban, ismerem az adatokat, még mielőtt létezett volna egy ilyen független és átruházhatatlan apasági szabadság, amelyet természetesen 100%-ban megfizetnek, a férfiaknak csak 2%-a vette át az anyasági szabadság egy részét, ezt magára vállalva. Ugyanis természetesnek tartották, hogy ez az anyákra vonatkozik. 16 hét anyasági szabadság, egy részét az apa is kivehette, de az apáknak csak 2%-a tette ezt meg. Abban a pillanatban, ahogy megszületett a jogszabály egy átruházhatatlan és független apasági szabadságról. A férfiak 80%-a élt ezzel a lehetőséggel, és kivette ezt a szabadságot. Valóban igaz, hogy ez nem kielégítő még ez a szabadság, ugyanis eddig csak két hetes volt, idén januártól már négy hetes, ez az apáknak járó szabadság, de hangsúlyozom, hogy a férfiak 80%-a élt ezzel a lehetőséggel. Tehát amikor kizárólag az apát illeti meg ez a jog, és 80%-ig van megfizetve. Amikor a munkaerőpiacon egy munkáltatónak nem kell megkérdeznie a nőtől, hogy anya kíván-e lenni, szándékában áll-e anya anyává válni, ugyanis az apasági és anyasági eh, juttatások eh, azonosak, és azonosak a feltételek a nők és a férfiak esetében is. A munkáltatónak eh, már nem kell megkérdeznie a férfitől vagy a nőtől azt, hogy kíván-e szülő lenni. Azt hiszem, hogy ekkor mondhatjuk el azt, hogy kiegyensúlyozott munkaerőpiac felé haladunk. Ezért úgy vélem, hogy ez egy alapvető kérdés, Éppen ezért szükségünk van ilyen adatokra, amelyek alapján megerősíthetjük ezeket a kijelentéseket. Én ugye hazám adatait ismerem, de azt hiszem, hogy más európai országok esetében is ez elmondható. Köszönöm. Uh, Mrs. Morvai, please. Morvai asszony, parancsoljon. Ebben szeretnék beszélni. Azt hiszem, hogy nincs olyan nő, aki ne ismerné azt a feszültséget, amit érzünk azzal kapcsolatban, hogy vannak családi kötelezettségeink, és vannak munkahelyi kötelezettségeink, és ezeket nehéz összeegyeztetni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy tipikusan női érzés, de ugyanakkor reménykedem abban, hogy a fiatal férfi generáció számára is olyan értelemben ismerős lesz, hogy vágyakozni fognak arra, hogy több időt töltsenek a családjukkal, Levetkőzik azokat a sztereotípiákat, amik arra késztetik őket, hogy agyon dolgozzák magukat, lehetőleg addig, amíg kicsit eltúlozva persze, amíg szívinfarktus vagy agyvérzés nem kapnak, mert az az igazán rendes férfi, aki éjjel-nappal a munkahelyén van és folyamatosan dolgozik azt gondolom, hogy számukra is ez megterhelő lehet, és reménykedem abban, hogy átalakulnak a nemekkel kapcsolatos szerepek olyan értelemben, hogy ahogy van apás apai szabadság, a férfiak is elkezdenek erős vágyat érezni arra, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel, a gondozási műveletekben, gyereknevelésben, gyerekekkel kapcsolatos feladatokban részt vegyenek, és hiszem van is ilyen tendencia, meg a, a, a közös otthon teremtés és az otthon fenntartásában e, is részt vegyenek. Kérdésem az előadónkhoz, hogy van-e olyan kutatás, ami arról szól, hogy hogy alakul ez a kérdés, tehát hogy mennyire szeretnének a férfiak több időt tölteni a gyerekeikkel, a családjukkal, mennyire mutatnának hajlandóságot arra, hogy kivegyék a részüket a családi feladatokból. A másik kérdésem pedig az, hogy végeztek-e kutatásokat arra vonatkozóan, hogy ez a család és magánélet összeegyeztetése mennyire vet fel különböző problémákat az úgymond régi tagállamokban, tehát a nyugat-európai országokban, és az új tagállamokban az Európai Unió szegényebb részén, például az én hazámban Magyarországon, a közép-kelet-európai volt szocialista országokban, ahol a friss statisztikák szerint eh, tízszer eh, kisebb is lehet adott esetben a minimálbér, mint a leggazdagabb országokban. Azt gondolom, hogy ez a fő tabu az európai unión belül ez egy tabu kérdés erről nem beszélünk általában beszélünk nőkről, mint hogyha ugyanolyan lenne egy magyar nő helyzete, mint a tőle 200 kilométerre élő, szintén Európai Uniós állampolgár osztrák nő helyzete, holott pontosan tudjuk, hogy nem Nemrég beszélgettem kórházban dolgozó magyar ápolónőkkel, legnagyobb megdöbbenésemre elmondták, hogy legtöbbjük amellett, hogy a kórházban felelősségteljes, fizikailag, lelkileg, szellemileg megterhelő munkát végez, másod, esetleg harmadállása van, és amin nagyon megdöbbentem, hogy még a szabadságuk idején is, tehát a fizetett szabadságukat is arra használják fel, hogy elmenjenek dolgozni adott esetben például a kedves szomszédos ausztriánkban, mezőgazdasági munkát végezni a földeken képzett ápolónők azért hogy a családjukat el tudják tartani. tehát itt nyilvánvalóan egy más helyzetről van szó mint mondjuk a privilegizált svéd vagy dán vagy dán nővéreink E, barátnőink, tehát kérném szépen, hogy figyeljenek oda ezekre a különbségekre, és a kérdésem, hogy a jelenlegi kutatások alapján a család és magánélet összeegyeztetése mennyire jelent más jellegű, nagyobb problémát a közép-kelet-európai országokban, különös tekintettel arra is, hogy a nyugati világtól tanult e, liberalizmus, e, neoliberalizmusnak megfelelően most már olyan tendenciák is vannak, hogy például az idős gondozást is teljes mértékben a felnőtt gyermeket nyakába akarják úgymond varni, tehát miközben a fizetések e, tízszer vagy ötször kevesebbek, mint e, Nyugat-Európában, a gyerekeket is el kell ugye tartani, és emellett a, e, a, a szülőkről való gondoskodás is minden körülmények között úgy tűnik, hogy a felnőtt párok, és hát elsősorban ugye a gondozási műveletek a nők feladatai lesznek. Tehát hogy állnak ezek a különbségek? Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Mrs. Krupa, please. Köszönöm szépen, Krupa asszony a szó. Köszönöm szépen. Nos, lehet, hogy egy kicsit még olajat fogok önteni a tűzre, de a nőknek miért van szükségünk egy olyan egyenlőségre, amely arra kötelez bennünket, hogy dolgozni menjünk, és arra kényszerüljünk, hogy otthon hagyjuk a gyermekeinket, például egy, egy gondozóval, egy babysitterrel, vagy az édesapjával. Szerettem volna valamit hangsúlyozni. Az anya olyas valaki, akit nem lehet helyettesíteni, sem az apa, sem más nem tudja őt helyettesíteni, hiszen ő az egyetlen olyan személy, aki mindazon testi, lelki adottságokkal rendelkezik, amely a gyerek gondozásra alkalmassá teszi őt. Két éves korig a gyermek az anya bizonyos jellemvonásait veszi át, ami nagyon pozitív a nőkre, az anyákra nézve, az apa a gyermeknevelés folyamatába a két éves kor után kapcsolódik csak be, ugyanis ezt követően képes csak kapcsolatot kialakítani gyermekével, aki ekkor már megtanul beszélni. De amíg nem tud beszélni, az apa nem tud érzelmi kapcsolatot kialakítani a gyermekével. Tehát mit teszünk mi itt? arra kényszerítjük a nőket, hogy munkát vállaljanak a munkaerőpiacon, dolgozzanak, igen, a hivatásukat gyakorolhatják, de ez nagyon stresszeli őket, hiszen aggódnak amiatt, hogy mi történik a gyermekükkel, míg azt például az apjukkal hagyják. Emlékszem, hogy készültek tanulmányok olyan szülők között, olyan apák bevonásával, akik a csecsemőket gondozták, és az apák képesek voltak újságot olvasni, miközben egy bölcsőben aludt a csecsemő, egy anya sohasem tenne ilyet, sohasem ülne le, hogy az újságot olvassa, hanem a bölcsőt ringatná, ami nagyon szükséges. Tehát ez a fajta gyengétség, olyas valami, amit az anyák aztán a lányuknak is továbbadnak. Amikor egy apa teszi ezt, akkor egyfajta tudatalatti anyasságot közvetít, hiszen a gyermekek tudat alatt átveszik ezeket a jellemvonásokat, amelyek aztán a tudat alattiban megmaradnak, tehát ez mindenképpen nyomot fog hagyni. Természetesen a nőnek vissza kell mennie dolgozni ezen időszak után, miután a gyermekével volt az első életévekben, amennyiben vissza szeretne menni dolgozni. Az én véleményem az, hogy valamilyen módon ezt az időszakot meg kellene fizetni az anyának, amíg az anya otthon van a gyermekével. Fizetnünk kell a nyugdíját is, hogy aztán nem egy 30-40 százalékkal alacsonyabb nyugdíja legyen, mint például a férjének nem kell annyit aggódnunk a férfiak miatt, hogy most infarktus kapnak-e azért, mert halára dolgozzák magukat. Ha egy férfinak otthon van a felesége és a gyermeke és boldogok, akkor a férfi sohasem fog infarktust kapni, hiszen büszke lesz arra, hogy azért dolgozhat, hogy eltartsa a családját. Számomra ez azzal egyenértékű, hogy a gyermekeket gyakorlatilag egy stressz által uralt kontextusban neveljük fel, és ez azt hiszem, hogy pszichoszexuális problémákat is előidézhet a későbbiekben. And, uh, Mrs. Kunyava. Kunyava asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a Eurofund képviselőjének. Nagyon nagy demográfiai problémák vannak jelenleg, egyre kevesebb a születések száma, tehát ez problémát jelent. Éppen ezért az európai szervezetek politikájának meg kell változnia. Okay, thank you very much. And I, I would like to ask uh, uh, Mrs. O'Meara to answer. Az utolsó kérdésnél sajnos nem volt tolmácsolás technikai okok miatt, úgyhogy azt a kérdést majd szeretném, hogy ismételje meg Kunyava asszony. Köszönöm szépen a kérdéseket, és természetesen egyáltalán nem könnyű ez a téma, egyáltalán nem könnyű a terület, és nem is biztos, hogy minden esetben gyors és egyértelmű választ tudok majd adni. Természetesen meg kell néznünk azt, hogy egy társadalom hogyan értékeli a fizetett és a nem fizetett munkát. Mint ahogy helyesen rámutatott, ugye különbséget kell tennünk a fizetett és a nem fizetett munka között, de az mindenképpen félrevezet, hogyha azt nézzük, hogy valaki még szabadságon van, mennyi munkát nem végzett el. A szabadságolási sémák eléggé különbözőek, vannak a, amelyek nagyvonalúak, vannak amelyek szűkmarkúak, és a hosszúban is különböznek ezek a szabadságok. Sajnos sok esetben nem érvényesül maximálisan a szabad választás elve, hogy a családon belül a nő és a férfi szabadon határozhassa meg a szabadságok idejét. És hiába szeretnék sokszor kiegyensúlyozottabban megosztani a munkát a családon belül, nem mindig van erre lehetőség. Ami a különböző tagállamokat illeti, ugye összegyűjtöttük az adatokat, nincsenek nagyon új statisztikáim, a legutóbbi Eurofundos adatokra tudok támaszkodni, ezek három éves adatok, és nagyon sok esetben viszonylag alacsony százalék vette igénybe ezeket a lehetőségeket, még a nagyon nagy vonalú rendszerekben is, és legmagasabb arányokat a skandináv országokban tapasztaltuk. A legtöbb esetben a valós fizetésnek egy bizonyos százaléka a támogatás, ez hozzájárul ahhoz, hogy a férfiak is részt vehessenek ezekben a sémákban. Reméljük, hogy néhány hónap múlva meg lesznek majd az új napra kész adatok, és akkor vissza fogok majd térni erre a témára. A magyar parlamenti képviselő válasza, vagy kérdése tulajdonképpen azzal is kapcsolatban áll, hogy a nők és férfiak között van fizetéskülönbség, illetve hogy hogyan dönt maga a háztartás, hogy mely, mekkora ideig tud a nő távol maradni a munkában, ez nyilván a háztartás teljes bevételétől függ. Természetesen azon el kell még gondolkodnunk, hogy mivel nagyon szoros kapcsolatban áll magával a fizetéssel az, hogy a nők mennyire, mennyi időre tudnak elmenni szabadságra, ezt a kérdést is meg kell vizsgálnunk. Amikor elkészítjük majd a jelentést, akkor figyelembe fogjuk venni a Kelet-Európa és a Nyugat-Európa közötti különbségeket, és természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a nők többet dolgoznak a keleti országokban, nyilván ennek történelmi okai is vannak ugyanis a nők sokkal hamarabb kezdtek el dolgozni, mint a nyugati államokban, tehát itt igen komoly hagyománybeli különbségek vannak, ezeket is figyelembe kell venni a különböző országok különböző politikáinak az értékelésekor. Azt szeretném kérni Konyava asszonytól, hogy ismételje meg a kérdését, mert technikai okokból nem volt tolmácsolás. Köszönöm szépen, remélem most hallható a tolmácsolás. Szeretnék köszönetet mondani a Eurofundnak, hogy elkészítette ezt az elemzést. A demográfiai vizsgálatok kimutatták, hogy egyre kevesebb gyermek születik Európában. Nagyon is meg kell gondolnunk, hogy ebben a tekintetben milyen politikai döntéseket hozunk. Ami mindenképpen egyértelműen látható számos európai országban, az az, hogy azok a segélyek, amelyeket a családok kapnak a gyermeknevelésben, vagy a gyermekneveléshez, azok elég alacsony összegek. A Eurofund képviselőitől szeretném megkérdezni, hogy külön tanulmányt elkészítenek-e a családi támogatásokról, hogy ezek milyen szintűek, milyen hosszúak, milyen összegűek, vagyis, hogy az államok valójában mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy az emberek több gyermeket tudjanak nevelni. és kitérve azokra az apákra, akik szeretnének otthon maradni a gyermekeikkel, akik úgymond az anya cipőjében járnak, vagy az anya szerepébe helyezkednek, Láttam olyan apákat, akiknek ugye megszületik a gyermekük, és utána a vagy az az első hír, amit felfognak a gyerekkel kapcsolatban, hogy a gyermek iskolába ment, és a kettő között nem foglalkoztak semmivel. Köszönöm, mondja az elnök asszony, akkor most várjuk a választ Omaira asszonytól. Nagyon sok információt gyűjtöttünk ezzel kapcsolatban. Volt például egy kifejezetten az anyai támogatásra vagy anyasági segélyekkel kapcsolatos tanulmányunk. Ezeket el tudom önhöz juttatni, hogy ezeket egy kicsit részletesebben meg tudja nézni, de valószínűleg számunkra is érdekes lenne minden anyaság és családi támogatást részletesen megvizsgálni és összehasonlítani. Köszönöm szépen ezt a felvetést. És röviden visszatérnék még a nyugdíjjárulékokra, illetve a hiányzó nyugdíjjárulékokra, ugyanis ez több tagországban is példát okoz, említett, problémát okoz. Említettem egy példát Ausztria kapcsán, ahol a kollektív megállapodások úgy jártak el, hogy az előreléptetési sémába beletartozott az anyasági szabadságon töltött munkaidő is. Tehát, hogyha valaki egy vagy két vagy három évig otthon volt a gyermekével, akkor sem lépett ki az előreléptetési sémából, vagyis amikor visszatért a munkába, akkor nem maradt le az ugyanannyi ideje ott dolgozó férfi kollégáitól, ez különösen a kereskedelemben érvényesül, ahol ugye nagyon sok nő van. Köszönöm szépen Omaier asszonynak ezt az értékelést. A mi szakbizottságunk számára ez a kérdés nagyon fontos, és fontos tudnunk azt is, hogy milyen a helyzet a különböző tagállamokban. Természetesen nagyon nagyok az eltérések. A család és a munka összeegyeztetése országonként rendkívül eltérő képet nyújt, és érdeklődve várjuk a bizottság reakcióját erre a témára. Áprilisban aztán itt lesz már a csomag is, tehát a jogalkotás és a nem jogalkotási javaslatok által is javíthatunk a helyzeten, és remélhetőleg tényleg javíthatunk a helyzeten. Köszönöm még egyszer. Most pedig térjünk át a következő napi rendi pontra, ez az ötös pont. Itt egy eszmecseréről lesz szó. A GIR eszköz kapcsán a nemek közt egyenlőségről a tudományos és kutatói körökben. Mázernicsi asszonyt és Barbara Ivanovszkát kérném, hogy fáradjanak ide. Uh, Dabar Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Okay. Dabar noriu suteikti žodį ponė Vivian Vil. Nos, először is eh, Meznicsi asszonynak adom meg a szót a Kutatási és Innovációs Főigazgatóságtól. Thank you very much, Chairperson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném röviden kifejteni önöknek a nemek közt egyenlőséggel kapcsolatos stratégiát. Ez egy olyan dokumentum, amelyet online is rendelkezésre bocsátottunk. Ennek témája az egyenlőség, a nemek közti egyenlőség. Szeretném hangsúlyozni, hogy a megközelítésünk ezen a területen a kutatás és innováció terén három célra épül. Egyfelől a tudományos pályákon, a döntéshozatalban, valamint a nemek közti egyenlőség dimenziójának integrációja a tudomány világába. Figyelembe vesszük a biológiai jelenvonásokat, a szociális, társadalmi, kulturális sajátosságokat is, férfiak és nők között a kutatás, a tudomány kontextusában. Ezek egyébként a véleménytervezetben is szerepelnek. Az általános célunk az, hogy ezeket következetesen végrehajtsuk, méghozzá három szinten, és minden egyes szintre egy közös, egy sajátos eszköz vonatkozna. A Horizont 2020 az európai szintű eszköz, nemzetközi szinten vannak nemzeti cselekvési tervek, és a legtöbb tagállam nemzeti cselekvési tervet nyújtott be a tavalyi év során ami a kutatási szervezetek, illetve az egyetemek szintjét illeti, és ami egy rendkívül fontos szint, ott pedig a nemek közti egyenlősségre vonatkozó tervek a mérvadóak. A korábbi keretprogramokhoz képest a az Európai Bizottság elő fogja májusban terjeszteni az értékelését, tehát az időközi értékelésen még mindig dolgozunk. Amit eddig elmondhatunk, az az, hogy a célok az alul reprezentált nemre vonatkozóan az 50%-os cél, a tanácsadó csoportokban javult, és ugyanígy javulás figyelhető, volt, figyelhet, volt megfigyelhető a nők arányát tekintve a különböző projektek koordinálásában is, tehát az előző programhoz képest előrelépést értünk el. Ami pedig a kutatás, kutatási témákat illeti, itt új a helyzet. A minőségi értékelés még mindig folyik, nem egy olyan kérdésről van itt szó, amelyet számokkal szemléltetni tudnánk. Itt ugyanis a szakértelem és a tudása fontos, és ennek nagyon komoly kihatása van a kutatási eredmények minőségére. A Horizon 2020 úttörő szerepet tölt be ebből a szempontból, és nagyon kevés nemzeti támogatási ügynökség végezi a munkát, tehát ez egy tanulási folyamat, komoly esélyek, lehetőségek mm. rejlenek ebben, ugyanakkor fontos bevonnunk a kutatási szervezeteket, illetve az egyetemeket, amelyek támogatásért folyamodnak. Szeretnék most visszatérni a tagállamokkal való együttműködésre, mert ez nagyon fontos. Ez az, ami az európai kutatási térségen belül folyik, és egy haladásról szóló jelentés januárban lett közzétéve, ben láthatják a különböző tagállamok által elért eredményeket, például a vezető kutatók szintjén, illetve a felsőoktatási intézmények vezetősége szintjén. Visszatérve a nemeközti egyenlőségi tervekre, amelyek ugye a legfontosabb eszközök, a kutatási szervezetek és az egyetemek szempontjából. Nekik is végre kell hajtaniuk a három korábban említett célt, főleg a kutatási karrierek, illetve a döntéshozatal esetében hajtják végre a célokat. A nemek közti egyenlőség dimenziója tekintetében ez nem mondható el ilyen mértékben. Eddig 17 különböző projekt, projektet finanszíroztunk, a közösségi költségvetésből 39 millió euró értékben ez pedig 113 különböző esélyegyenlőségi tervre vonatkozott. 113 egyetem és kutatási szervezet volt érintett. Az a Gear Tool, az az eszköz, amelyet Barbara Limanowska fog ismertetni, azon tanulságokra épül, amelyeket ezen projektekből vontunk le, valamint a különböző nemzeti kezdeményezésekből. Az emelő hatásra épít, annak érdekében, hogy az egyetemek és a kutatási szervezetek, a kutató szervezetek végrehajtsák ezen programokat. 2017-ben 6,1 milliós a Horizon 2020 költségvetése, ez gyakorlatilag két-három projekt finanszírozására elegendő. Összefoglalásképpen tehát elnökasszony, a nemek közti egyenlőség egy horizontális eszköz, a nemek közti egyenlőségre vonatkozó tervek pedig a spektrum másik végén az egyetemekre és a kutatószervezetekre vonatkoznak. A kettő azonban kéz a kézben kell, hogy előre haladjon annak érdekében, hogy a nemek közti egyenlőséget előmozdítsuk. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Barbara Limanovska asszonynak, aki gender mainstreaming vezető az EIG-ben a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézeténél. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném röviden bemutatni gyakorlati szempontból ezeket a gyakorlati eredményeit az projektnek. Ugye egy, együttműködtek a különböző egyetemek az Európai Unión belül, és a legtöbb bet támogatta a bizottság egy keretprogramon belül, ez a 2020-as, Horizon 2020-as hetes keretprogram. Ez a projekt egy közös erőfeszítést jelent a nemek közötti egyenlőség terén témájában. Egyrészt ugye azt látjuk, hogy az EIGE, az Európai Intézet milyen fontos szerepet játszik, valamint a DG kutatás főigazgatóság, tehát a bizottságtól. Az eredmények 28 tagállam helyszíni munkáját foglalják össze, Ugye itt a szakértői csoport találkozott számos alkalommal, valamint tesztelték is a, az egyetemek és a kutatóintézetek a folyamatot. Azt látjuk, hogy van egy teljes világos vízió, nevezetesen, hogy sokkal jobb legyen a nemek egyenlősége a kutatási ágazatban is, és figyelembe kell venni a kutatási karrierek során is az egyenlőséget. Akkor, amikor megnézzük, hogy hogy mit is jelent ez az eszköz, akkor azt látjuk, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy lépésről lépésre eh, mutatjuk be azt, hogy hogyan lehet a nemek közötti egyenlőséget bevonni a különböző intézmények munkájába. Az intézményes változásra fókuszáltunk. Megnéztük azt, hogy mi történik az egyetemeken, a kutatási intézeteknél hogyan lehet biztosítani, hogy egyenlő módon haladjanak előre a karrierjükben a nők és a férfiak. Ebben az eszközben egy gyakorlati definíciót is bevettünk, tehát egy lépésről lépésre előre haladó útmutatóról van szó a 28 tagállamban, ahol feltérképeztük a helyzetet. Nagyon érdekes módon ez a feltérképezés és kutatás magába foglalta a különböző megközelítéseket. Tehát, hogy hogyan vonják be az egyetemek, a különböző intézmények a nőket és a férfiakat ebbe a folyamatba vannak uniós támogatást élvező kezdeményezések. És az az egész folyamatot jelentős mértékben támogatja az Európai Unió. Az Európai Unió támogatja a különböző gender equality-val foglalkozó terveket, akciókat, a kutatás jövőjébe is beruház. Fontos az, hogy a kutatás előre haladjon intézményes szinten is a nemek közötti egyenlőség érdekében. A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos terv szintén egy kritikus szempontot vesz figyelembe az intézmények szintjén. Hat különböző lépést, pontot alakítottunk ki. Ez egy modell, amely természetesen nem felel meg minden helyzetnek, de elmagyarázza nagyon egyszerű, érthető módon azt, hogy mit kell tenni, mire van szükség, hogy az intézmények hogyan integrálhatják a gender témát a gyakorlati téren. Ez az elméleti modell összekapcsoltuk a gyakorlati példákkal is, és az azokról szóló információkkal. Információkkal a különböző programokról, amelyeket Európa szerte realizálnak. Különböző területekről van itt szó, ugye az összeegyeztetése a munkának és a család életnek, a szexuális zaklatás, a leadership. Természetesen megnéztük az akadályokat is, és a problematikus területeket is, amikor a nemek közötti egyenlőséget alkalmazzuk, és számos ilyen területre mutattunk rá, a legfontosabb egy átfogó jogi és politikai keret, mert ennélkül egy jogi keret nélkül nagyon nehéz, nagyon problematikus előre haladni, a különböző lépéseket megvalósítani, akár egy egyetemen, vagy akár egy kutató szervezetnél, kutatóintézetnél. Nagyon nehéz a változásokat bevezetni. Aztán volt egy másik téma, nevezetesen, hogy intézményes szinten kell támogatni a struktúrát, különböző eszközökre van szükség a, egy intézményen belül, tehát egy egyetemen belül. Nem elég, hogyha elköteleződünk valami mellett, hanem intézményes szinten kell ezt megvalósítani, és a különböző akcióknak, terveknek természetesen mindent figyelembe kell venniük, és tartalmizniuk kell. Fontos az, hogy egy adott közösség tagjai vállaljanak kötelezettséget, kötelezzék el magukat bizonyos dolgok mellett. Fontosak a, ezen eszköz szempontjából a különböző kezdeményezések, a támogatás, az, hogy megmutassuk, hogy a különböző elemek hogyan integrálják az intézmények életében a nemek közötti témát, megvannak angol nyelven, megvan az összes anyag. Egyes tagállamok kérték, hogy fordítsuk le ezeket az anyagokat a nemzeti nyelvekre, hogy könnyebben felhasználhassák eh, ezeket, úgyhogy jelenleg éppen folyik a fordítása ezen angol nyelvű anyagoknak. Ugye nagy kihívások vannak, és a kihívásokhoz sok minden kötődik vita folyik az intézményes változásokról az intézményekben, hogy hogyan haladjanak előre az intézmények vannak természetesen ellenvetések, van ellenállás, és erről a vita során is az intézményekkel is beszélni kell. Megpróbáljuk a különböző szakaszokat, folyamatokat figyelembe venni, ezeket összegezni, és remélhetőleg integrálhatjuk a gendert az egyetemeken is, és minden intézményben sokkal könnyebb lesz a helyzet, így sokkal könnyebben haladnak majd előre ezek az intézmények. Ez volt tehát az utolsó diám. Statisztikai adatokról van szó, ezt az eszközt múlt év októberében indítottuk el, online is megtalálhatják az EIGE, tehát az Európai Intézet honlapján megtalálják, van már 8000-en keresték fel a honlapunkat múlt év októberében, és karácsonykor már próbáltuk az a statisztikai adatokat összegezni. Maga az eszköz PDF formában került az internetre, és decemberben került el sor, és most már több mint 600-an töltötték le. Ez is azt jelenti, hogy nagy az érdeklődés az ilyen típusú támogatások iránt, ez egyetemi munkák iránt. Köszönöm szépen! <clears throat> Gyakorljunk. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Köszönöm a vendégeinknek, mind a két vendégünknek, hogy beszéltek a nemek közötti egyenlőség témájáról egyetemeken, kutatóintézetekben. Most pedig áttérhetünk a hatodik napi rendi pontunkra, amely közvetlenül is kapcsolódik az ötödik ponthoz. Itt a Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékelése, a program időközi értékelésének és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében a téma. Én vagyok a FAM bizottság nevében a jelentéstevő. Szeretném bevezetni tehát ezt a témát röviden, ha megengedik tehát én készítettem elő ezt a véleménytervezetet. Ajánlásokat tartalmaz a jövőre vonatkozólag a egyenlő esély szempontjából. Ebben a projektben természetesen üdvözlöm azt, hogy ez a program támogatja a kutató intézeteket, szerveket, és az EIGE közös programját a bizottsággal. A legjobb gyakorlatokat, legjobb tapasztalatokat osztották meg az érintett felek a 2020-as programot illetően. Három fő célkitűzésről kell említést tenni a mainstreaming témában. Először is beszélni kell az egyenlő esélyekről, biztosítani kell a döntéshozatalban a, azt, hogy a férfiak és a nők egyenlően férhessenek hozzá a döntéshozatalhoz, és nagyon hasznos lenne természetesen a 2020-as Horizont 2020-as keretprogramjának a költségvetését is növelni. Nagyon fontos a tagállamok számára, hogy megkönnyítsük a hozzáférést a női kutatók munkájához. Elő kell mozdítani a nők munkáját a vállalatoknál, itt elsősorban a KKV-k esetére gondolok. Felszeretném hívni a bizottságot és a tagállamokat arra, hogy az információs kampányokat, a tudatosság emelését növeljék, és érjék el, hogy a kutatási projektekben egyre több nő dolgozzon, hogy a nők sokkal aktívabbak legyenek a különböző projektekben. Ugyanis a nők képesek erre, végül pedig Néhány javaslatot teszek a, keret, a 9. keretprogrammal kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy egy igazi gender stratégiát kell kialakítani, ez nagyon fontos lenne, a nemek közötti egyenlőséget biztosítani a különböző területeken, és természetesen ehhez a költségvetés is kell, hogy kapcsolódjon. Jól együttműködtem az árnyékjelentéstevőkkel, és várom az együttműködést mindenkivel, hogy javítsak a véleménytervezetemen. Most pedig megkérem az árnyékjelentéstevőket, hogy mondják el a véleményüket, a e, véleménytervezettel kapcsolatosan. Először is szeretném megadni a szót Gál Pelc asszonynak. Ezt a véleménytervezetet egyetértek önnel, úgy ítélem meg, hogy a Horizon 2020 bevezetése egy óriási lehetőség, és valóban oda kell figyelnünk arra, hogy ezt a lehetőséget ki is aknázzuk, és ez a 9-es keretprogram hagyományosan lehetőséget ad nekünk, Fontos azonban, hogy a forrásokat is meg tudjuk mellette tartani. Összességében az ön javaslataival egyetértek, természetesen lesznek még kiegésztéseim de biztos vagyok benne, hogy jó együttműködésünk lesz. Köszönöm szépen! Uh, uh, Köszönöm szépen, most pedig uh, a következő képviselő kapszót Gerik képviselő? Nem? Nem. Aha, okay. There is no more, uh, no, no more shed. Nincs több árnyék jelentéstevő, aki itt van? Morvai asszony. Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy eh, ahogy eh, egyre több kritika éri az európai uniót nem alaptalanul úgy egyre fontosabb hogy az európai polgárok átlássák az európai uniónak a működését. tehát itt is azt javaslom kezdjük az alapoknál ugye hát csinos kis összegről van szó ugye ne tagadjuk tehát itt egy hétéves projekt aminek az elnevezése a nők, illetve pontosabban gender egyenlőség a kutatás és a tudomány területén, aminek a költségvetése kérem szépen 74,83 milliárd euró. Megismétlem, tehát 74,83 milliárd eurós költségvetésről beszélünk. Azt hiszem, hogy alapvető, hogy az európai adófizetők tisztában legyenek azzal, hogy tulajdonképpen eh, mire is eh, költik ezt a pénzt ehhez először is a fogalmakat kellene tisztázni tehát egyre több kritika éri a gender és úgymond genderizmus kifejezést egyre több levelet kapok ezzel összefüggésben és bevallom őszintén engem eddig olyan különösebben nem zavart ez a kifejezés mert mindig lefordítottam magamban arra hogy férfiak és nők. tehát amikor az volt a címe egy ilyen anyagnak hogy gender equality akkor arra gondoltam hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség vagy egyenjogúság, vagy esélyegyenlőség a e, kutatás és a tudomány területén. De úgy tűnik, mintha valahol a levegőben, vagy valahol a mélyen valami másról lenne szó, és ezt a mást még én sem értem, holott elég sokat foglalkoztam életemben nők és férfiak közötti egyenjogúság, egyenlő méltóság, büntetőjogászként nők elleni erőszak és hasonló kérdésekkel. Tehát kérem szépen a raportőrt, hogy tegye ki ide az asztalra, tegye világossá, hogy mi a különbség a között, hogy gender equality, gender egyenlőség vagy egyenjogúság a tudomány és a kutatás területén, vagy hogy a férfiak és nők közötti egyenjogúság még nagyobb a probléma, amikor azt mondjuk, hogy integráljuk, ugye itt van ez a varázs kifejezés, hogy integráljuk a gender perspektívát a ö, kutatás és a, a tudomány kérdéseibe. Hogy lehet ezt lefordítani? Nem értik az emberek, tehát még szakértők sem értik, hogyha igazán a szívükre teszik a kezüket, hogy most mit értünk ez alatt. Én csak feltételezem, hogy olyasmit értünk, hogy meg kell nézni bizonyos tudományal és oktatással és kutatással kapcsolatos kérdéseket külön a férfiak és a nők perspektívájából. Hogy mondjuk vannak olyan területek, ahol hagyományosan a férfiak dominálják a kutatást és a tudományt, természettudományok műszaki tudományok és az lenne a helyes hogyha nők is esélyt kapnának arra hogy mondjuk kutatócsoportot vezessenek mit tudom én magyarországon nagyon büszkék vagyunk a nemzeti agykutatási programunkra és milyen kár hogy ott nincs elég női eh, kutatócsoportvezető mondjuk. tehát én azt gondolom hogy erről van szó és hogy az ellenkezője is ha kisebb mértékig de igaz hogy vannak olyan hagyományosan női területek mondok egy példát ápolástudomány vagy gyerme, vagy óvodapedagógia, ahol talán a női nem a dominánsabb, és mondjuk, hogyha valaki arra teszi magát, hogy ő az ápolás tudományban akar tudományos eredményeket elérni, lehet, hogy férfiként erre kisebb esélye van. Bár egyelőre ennek nem látom jelét, mert meglepetéssel láttam a televízióban valamelyik nap, hogy a Magyar Ápolók Egyesületének az elnöke is férfi, holott kb. 95%-ban szerintem az ápolók nők, de hogyha a pozícióról van szó, hát akkor mégis ez a kevés férfi kerül előtérbe. No mindegy, én csak gondolom, hogy erről van szó, amikor ezt a varázsszót használják, hogy gender perspektíva integrálása valamely kérdésbe. Én azt kérem szépen, hogy tegyék már világossá, hogy miért a gender kifejezést használják, és miért nem a férfi nőt, illetőleg, hogy mit értsünk ez alatt, hogy a gender perspektíva integrálása. Köszönöm. Uh, Geri, I, uh, Jeigu daugiau nėra norinčių kalbėti dėl nuomonės horizont... Nos, ha nincs egyéb hozzászólás a Horizon 2020-as véleményhez kapcsolódóan, akkor a következőt szeretném még hozzátenni. A módosítók benyújtásának határideje március 9-e, délután 17 óra, és április 25-én fogunk a szakbizottságban szavazni erről a jelentésről, május 29-én pedig az illetékes bizottság is szavaz. Amennyiben nincs egyéb hozzászólás, akkor következik a hetedik napi rendi pont. Ismeretek és know-how, az önvédelem szerepe a nők elleni erőszak megelőzésében. Egy kicsit késésben vagyunk. Az ön kérdése nagyon általános természetű, és közvetlenül nem kapcsolódik a Horizon 2020-hoz. 17 órakor szavaznunk kell, addig még egy bő fél óra áll rendelkezésünkre, de két napi rendi pontunk is van még addig. Ezért egy kicsit késésben vagyunk, ezért kérem elnézését, hogy áttérünk a következő napi rendi pontra. Septintas klausimas, kartuoju dar kartą. Ahogy említettem, megesmétlem, a hetedik napi rendi pont, ismeretek és know-how az önvédelem szerepe a nők elleni erőszak megelőzésében. Készült egy tanulmány, amennyiben a képviselők szeretnének egy példányt kapni, kérem, hogy az illetékesekhez forduljanak. Most pedig eh, Liz Kelly ismertetni fogja ezt a tanulmányt, parancsoljon. Um, and I want to... Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Szeretnék köszönetet mondani a FEM bizottságnak, illetve a bizottságnak, hogy elkészíthettük ezt a munkát, hogy minket ért a megtiszteltetés, hogy elkészíthettük ezt a munkát. Szeretném elmondani, hogy a női önvédelemnek tulajdonképpen nagy hagyománya van, ennek már több száz éves hagyománya van. A nők ezzel védték testi integritásukat és alapvető polgári jogaikat. A brit nőjogi harcosok, a szüfrezettek is használták ezt, de más államokban is megjelent ez. És az 1970-es években az Egyesült Államokban is az, az európai kontinensen is nagyon sok uh, szexuális uh, agresszió áldozatának segítő központ használta ezt a módszert, és a nők igenis nagyon sok esetben hatékonyan léptek fel, és remélem, hogy a szkepticizmust és az ambivalenciát sikerül majd eloszlatnunk ezzel kapcsolatban. Itt Edith gerud látható, aki a szüfrezseteket képezte ki arra, hogy mit kell tenni, hogyha a rendőrök megtámadják őket, és a másik képen pedig a 80-as években egy bosztoni önvédelmi kurzus látható, valamint a Tahir téri nők kiképzéséről látható kép. A célkitűzés tulajdonképpen a bizottság határozta meg, ez volt az a feladat leírás, amit kaptunk. És ezek mellett, a kérdések mellett és célkitűzések mellett végeztük el a munkát. Először is meg kellett nézni a politikai célkitűzéseket, különösképpen figyelembe véve az isztambuli egyezmény 12. cikkét, a megelőzés kapcsán. A gyors önvédelem rendkívül fontos, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni a 12. cikk végrehajtásakor. Mi úgy gondoljuk, hogy ez valóban alkalmas ezeknek a kérdések megoldására, a nőknek és lányoknak önbizalmat ad a testükkel kapcsolatban, illetve kiléphetnek a félénk nő szerepéből. A nők általában sebezhetőbbek, és éppen ezért fontos a 12. cikk végrehajtása. Különösképpen a leginkább kitett csoportok a nők és a lányok között. Olyanok, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, és az is rendkívül fontos volt, hogy agresszív cselekedetek túlélői szintén részt vegyenek ebben a munkában. Mivel a 12. cikk arról szól, hogy a nők önbizalmát növeljük, és a nőket erősebbé tegyük, éppen ezért rendkívül fontos a 12. cikk. Nagyon sok biztonsági tanácsot lehet a nőknek adni, természetesen kapnak tanácsot különböző szervezetektől, rendőröktől, de olyan megoldásokra van szükség, amelyek nem korlátozzák a nők szabadságát. Találtunk referenciát az EU, illetve az Európa tanács politikáiban, de ezek nem voltak jelentősek, nem tartalmaztak koherens megközelítést. És nagyon kevés referenciát találtunk a tagállami cselekvési tervekben. Az első, amit találtunk, a 2000-es évek elejére datálható és semmilyen európai vagy tagállami szintű általános finanszírozási mechanizmust nem találtunk ilyen programok mellett. Nagyon sok nőnek és leánynak ez komoly problémát okoz, hogy a testüket megvédjék, hogy ők maguk jól érezzék magukat a bőrükben és a testükben. És amit a női önvédelem szeretne, az tulajdonképpen az, hogy a nőket és a lányokat magabiztossá tegye, hogy erősek, boldogok lehessenek a saját testükben, és hogy úgy tekintsenek magukra, mint erős lényekre, akik képesek megvédeni magukat, akik jó képességekkel rendelkeznek. Nézzük a fogalom meghatározásokat. A női önvédelem tulajdonképpen olyan technikákat ötvöz, amelyek figyelemfelkeltő, vagy harcművészetekből érkező technikák, és ezt különböző pedagógiákkal lehet megtanítani. Van egyfajta női, illetve egyfajta feminista önvédelem, és semmilyen esetben nem folyamodunk olyan módszerekhez, amelyek a nők szabadságát korlátoznák. A nők így új képességekre tehetnek szert, és megakadályozhatják a nők elleni erőszakos cselekvéseket, vagy cselekményeket. És sok esetben nem idegenektől kell elszenvedni ezeket a támadásokat, hanem hozzájuk közel álló személyektől. Elemeznünk kell a nők elleni erőszakos cselekményeket, hogy a viktimizációnak elejét vegyük, és hogy a, ezeknek a cselekményeknek az elkövetőit mindenképpen bíróság elé lehessen állítani. A nőkkel esetről esetre kell foglalkozni, ugyanakkor ezek olyan csoportos foglalkozások, ahol a nők közötti szolidaritás segítheti a nőket a problémák megoldásában. többet tudunk a viktimizációról, mint amennyit arról tudunk, hogy a nők hogyan tudnak ellenállni az erőszakos cselekményeknek. A következő idézet a 80-as évekből azt mutatja, hogy ennek az önvédelmi kurzusnak az a lényege, hogy a nők megelőzzék, megszakítsák a támadást, vagy pedig ellenálljanak a támadásnak. Tehát amit a nők megtettek méghozzá több területen, az az, hogy a saját kezükbe vették a saját biztonságukat, és olyan gyakorlatokat alakítottak ki, amelyek ezt lehetővé tették. Megnéztük, hogy eddig hány tanulmány történt, 51 tanulmányt vizsgáltunk, amelyből hetet az Európai Unióban készítettek el, az önvédelem hatékonyságáról. Ezek nagy része az Egyesült Államokból származott, ahol nagyon komolyan foglalkoztak például az egyetemeken a szexuális erőszak megállításával. Az egyik legfontosabb gondolat az önvédelem kapcsán az, hogy fel kell ismernünk, és el kell ismernünk a nők ellenállásának lehetőségét és hatékonyságát az erőszakos cselekvésekkel szemben. A feminista vagy női önvédelmi kurzusok ezek a gyakorlatok hatékonyabbak voltak, mint amikor a kurzuson valaki beöltözött támadónak, és ellene kellett fellépniük a nőknek. Követtük a kurzusokon résztvevők sorsát, és mindenképpen azt találtuk, hogy az ilyen gyakorlatokon részt vett nők esetében csökkent a megtámadás veszélye, illetve csökkent annak esélye, hogy végig tudja vinni a támadást a támadó személy. És ezek az önvédelmi kurzusok tehát igenis megállítják ezeket az erőszakos cselekedeteket. A nők önbizalma növekedett, a félelem bennük csökkent, és a szociális életben való részvételük ösztönzést kapott. Így a nők valóban elgondolkodtak azon, hogy milyen jellegűek a nők elleni erőszakos cselekmények, és hogy ki ezért a felelős. Két nagyon fontos tanulmányról szeretnék beszámolni, ami bizonyára érdekes lesz. Az első egy kenyai, ahol 2000 lány vehetett részt egy ilyen képzésen. 6 hétig 12 órás gyakorlaton vettek részt, és a következő 12 hónapban 7%-kal csökkent a megerőszakolások száma, míg a kontrollcsoportban egyáltalán nem csökkent ez az arány. A lányok közel fele használta a tudását támadás megállítására, és egyharmaduk szexuális agresszió kivédésére. És mint megelőző módszer mindenképpen költséghatékony módszernek tekinthető az önvédelmi kurzuson való részvétel. A másik egy random felmérés volt. Megvizsgálták a képzésben részt vettek, illetve a kontrollcsoport adatait, hogy a következő 12 hónapban a szexuális támadások száma hogyan csökkent, és a gyakorlatilag részt vett csoport esetében jelentős csökkenést tapasztaltak, míg a kontrollcsoport esetében nem, tehát itt megint csak nagyon egyértelmű és hatékony prevenciós módszernek bizonyult az önvédelmi kurzus. Ami a minimális normákat illeti, ezek részletesen elolvashatóak a jelentésben. A női önvédelem tulajdonképpen olyan gyakorlat, amely fontos kapcsolatot alakít ki a kiképző és a kiképzett között, ahol ismereteket és know-how-t lehet átadni. Ezen kívül ez fontos szerepet játszik a viktimizáció megállításában, a nők nőiességének vállalásában, és abban, hogy a nők hogyan ítélik meg a női szerepeket és a férfi szerepeket. Mindez azt mutatja, hogy a nők igenis képesek megvédeni magukat, illetve egymást. A nők egyszerű technikákat tanulnak meg, amelyekkel újabb ismeretekkel és képességekkel látják el a testüket, és sokkal jobban tisztában lesznek azzal, hogy mire képesek, és sokkal jobban bíznak a saját képességeikben. Ez az idézet egy ausztrál feminista gondolatait tükrözi, aki kimondta, hogy ha megnézzük a szexuális erőszakos cselekvéseket, akkor látjuk, hogy milyen besorolást kapnak a női szerepek, és hogy milyen kultúrában élünk, a jelenlegi kultúra elítéli -e valóban a nők elleni erőszakot, és hogy ezek az önvédelmi kurzusok hogyan tudnak ezen változtatni. Tehát meg kell változtatnunk azt, ahogy gondolkodunk a szexuális erőszakról, és a nőiességről. Meg kell változtatnunk a szociális megítélését annak, hogy egy nő teste mire jó, és egy nő teste milyen, és így tudjuk majd megváltoztatni a politikai hozzáállást is. Mint említettem, az erőszakos cselekmények megállításában rendkívül fontosak ezek az önvédelmi kurzusok, és nagyon fontos lenne, hogy ezek ne ilyen marginális szerepet töltsenek be az Európai Unióban, és sokkal komolyabb támogatást kapjanak, mint politikai, mint pénzügyi, mint pedig kutatási szempontból. Ezzel kapcsolatban megfogalmaztuk az ajánlásainkat is, Történetesen azt, hogy az Európai Uniónak az isztambuli egyezmény 12. cikkének figyelembevételével komolyabb támogatást kellene nyújtania az önvédelmi kurzusoknak, hogy jobban összekapcsolja valamilyen platformon a mostani önvédelmi kurzusokkal foglalkozó személyeket és szervezeteket. Vannak konkrétan olyan tagállamok, ahol semmilyen lehetőség nincs arra, hogy a nők női önvédelmi képzésen vegyenek részt. Mindaz, amit elmondtam, példákkal támasztja alá, igaz, részben amerikai példák ezek, de példákkal támasztja alá azt, hogy mennyire fontosak a női önvédelmi képzések. Önök, akik parlamenti képviselők, önök számára is nagyon fontos ez, de nem csak a képviselők számára, hanem minden egyes nő számára, aki bármilyen státuszban itt dolgozik. Madame Morvai. Köszönöm szépen. Morvai asszony, csak egy percben azt kérem a kérdését. akkor ebben az esetben angolul fogok beszélni, lerövidítem így, nagyra értékelem a Kelly asszony munkáját a kriminálpszichológiában, és egyáltalán a jogi munkáját, az, amit mondott a, arról, hogy a nőknek a joga van az önvédelemhez. Kérem, hogy mondjál, hogy mi is a jelenleg a helyzet a nők és az önvédelem terén Angliában. Én ezt egy ideig ö, követtem a Justice for Women munkáját. Vannak olyan esetek, amelyekben a, a, a tipikus helyzet, hogy, hogy van, ahol kevés az erőszak, vagy például ugye a férfiak otthon meg, megverik a feleségüket, verik, verik, aztán halára verik a feleségüket, és aztán aztán van olyan, hogy a, egy férfi veri a feleségét hosszú ide, időn át, aztán végül a nő egy kést fog, és megöli a férjét. Na most a, a valódi önvédelem mit is jelent? Az EU-ban tudjuk, hogy nagyon sok olyan olyan ember van börtönben, a, akik önvédelemmel éltek, de ez nem volt igazán önvédelem. Tehát van egy, egy, egyrészt a jog szempontjából az önvédelem, és az általános szempontból. Köszönöm. Azt hiszem, hogy van, vannak ex, ez az önvédelem extrém esetei, tehát amikor valakinek a halálával végződik egy eset, egyetértünk azzal, hogy a jognak egy másik kategóriáját is kell adni, nevezetesen az, amikor az embernek az élete kockáz, tehát kockázatos, akkor igenis joga van a saját életét megvédeni, tehát egy önmegőrzése az életének önvédelem. De azt hiszem, hogy nem ez a legfőbb aggodalmam, hanem itt arról van szó, hogy a, nem tanítják eh, a nőket sem arra, hogy kevesebb legyen az erőszak, valami olyanra tanítják, ami, ami az ellenőrzés felé megy, tehát nem, nem a saját testük felé megy az oktatás. Tehát itt, itt egyfajta korlát van a, a, a test felé. Fizikai stratégiákat nem ö, használnak. A fizikai stratégia az a legutolsó esetben használható. Tehát akkor, amikor valaki kivonja magát az egész helyzetből, amikor nincs más választása, akkor használja a fizikai stratégiát. Köszönöm szépen ezt a mm, előadást. Nagy, nagyon sok sikert kívánok a további munkájához. Most pedig áttérek a 8-as napirendi pontra, a nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán és állami szektorban. Van egy munkadokumentum, amelyet megvitattunk. Átadom a szót most a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Ó, nincs sok időnk, tehát nagyon gyorsan elmondanám, hogy miről is van szó. Ez egy munkadokumentum, amely a nőgazdasági szerepvállalása az uniós magán és állami szektorban témában foglalkozik. Ez egy olyan cím, amely lehetővé teszi azt, hogy a nők sokkal motiváltabbak legyenek, éppen ezért szeretnék javaslatokat is hallani majd a jelentéssel kapcsolatosan, konkrét javaslatokra van szó. A, ma reggel találkoztam az árnyék jelentéstevővel első alkalommal, és a különböző érdekelt felekkel számos probléma merül fel, sokkal több részletre van még szükség. Azt látjuk, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol javítani kell a helyzeten, a munkahelyeken, az egyenlőség terén, a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén számomra a nők és férfiak közötti egyenlőség egy alapvető dolog a társadalom struktúrája szempontjából, mert látjuk, hogy nagyon sok az előítélet még mindig a e témát illetően, nagyon nehéz gazdasági helyzetben vannak sokszor a nők, és gazdaságilag is függnek a férfiaktól, nagyon nagyok a jövedelemkülönbségek, azt is látjuk, a nyugdíjak szintjén is nagyon, nagy a, nagyon nagyok a különbségek. A bizottság munkája nagyon fontos, de legyünk világosak, mondjuk ki azt, hogy valódi változásokra van szükség, és a bizottság nyilatkozata is szól erről, Svédországban is nagyon sokat beszélnek erről, hogy különbségek vannak a jövedelmek között. Svédországban látjuk azt, hogy nem jól működnek a dolgok Európában. Egy olyan helyzet van, amely elég negatív ha összehasonlítjuk például a svéd helyzettel. Remélem, hogy ez a munkadokumentum felhívja a bizottságot és a tagállamokat is arra, hogy igenis nem lehet tovább így eljárni, de igazából jó orvosság nincs Európában, de csak is együtt lehet megváltoztatni a társadalmainkat. Én azt remélem, hogy követelhetjük azt, hogy hogy a különböző hangokat meghall, meghallgassa a bizottság is. Köszönöm szépen a munkám. Thank you, Mr. and now I uh, will give... Köszönöm szépen, most pedig Gál Percélikó kapszott. köszönöm először is szeretném megköszönni annának a working dokumentumot amit elkésztett ebbe a, a témába azt gondolom hogy valóban egy ambiciózus anyagról van szó és aktuális is ez a kérdés mindig is aktuális volt. egyetértek azzal hogy tettünk lépéseket de számos lépést kell még tennünk nem részletezhetek mindent mert valójában tényleg kevés az időnk de tudatában kell lennünk annak hogy mi nők motorjai vagyunk a gazdaságnak fontos motorjai vagyunk és kiaknázatlan lehetőséget jelent még a munkánk is. a raportőr hat területet vázolt fel nem térek ki mindegyikre csak néhány megjegyzésem van természetesen majd meg fogom tenni ezeket a megjegyzéseket rásba is. az első a munka és a magánélet egyensúlyára vonatkozik itt a szülői gondozói szabadságra tér ki a javaslat ez egy nagyon vitatott kérdés tagállami hatáskör. általános megjegyzésem az a munkadokumentummal kapcsolatban hogy a tagállami hatáskörök vonatkozásában azt tudom elfogadni hogy javaslatokat fogalmazunk meg önkéntes alapon hozunk dolgokat de kötelező érvényű jogalkotás tekintetében nem tudok támogatást nyújtani még akkor is ha nagyon jó a javaslat. ami a wage illeti szintén nagyon jó nemzeti szinten tökéletesen el tudom képzelni önkéntes alapon tudom elképzelni és nagyon figyelni kell arra hogy az összehasonltásnál a nemzetközi szintű összehasonltásnál az adatok tekintetében óvatosak legyünk. ami a gender kvótákat illeti itt egybe van ugye a, a, a mm, magánszektor és a közszektor nem kezelhetjük őket egyelően. amit a közszektorban nyugodtan tudunk megfogalmazni hogy legyen azonos az arány legyen ilyen tekintse legyen figyelemmel rá mindenféle javaslatot meg tudunk fogalmazni sőt jogszabályokat is tudunk mondani addig úgy érzem hogy a magánszektorban a tulajdonjognak a megsértése lenne az ha mi megmondanánk egy magáncég vezetőjének hogy mondjuk a felügyelő bizottságba forty os arányban neki nőket kell alkalmazni. kérhetünk tőle ilyet lehet ajánlásunk sőt forrást is tehetünk mellé hogy támogatjuk ha, ha ilyen megosztást fog alkalmazni de nem, nem szólhatunk bele a magáncégnek az ilyen alapú működésébe. ami a gender equality plánceket illeti nagyon jónak tartom önkéntes alapon ezeket a terveket tudom hogy számos jó gyakorlat van ezeket kínálhatjuk is mint ahogy a munkadokumentum is ezeket megtette mindig is élharcosa voltam az egyenlő értékű munkáért egyenlő bérnek messze vagyunk még tőle jó lenne <coughs> közelebb lenni ugyanakkor figyelni kell a tagállami felelősségre is e tekintetben. a munkadokumentum nagyon sok érzékeny ügyet érintett olyanokat is amelyeket jó lenne kibeszélni kicsit hosszabban is de természetesen erre most nincs idő én azt gondolom hogy egy jó anyag alakulhat ki belőle. köszönöm elnök, úr, elnök asszony! Eh, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Annának eh, a munkáját, a folyamatnak még gyakorlatilag egy első szakaszában tartunk csak, úgyhogy elég általános ez az az anyag, ami a nők gazdasági szerepvállását illeti, ez egy olyan kérdés, amely egy visszatérő téma. Egyetértünk azzal, hogy csökkenteni kell a férfiak és a nők bérezésében megfigyelhető eltéréseket, és ugyanez vonatkozik a nyugdíjaknál megfigyelhető különbségekre is. Éppen ezért javítani kell a nők gazdasági helyzetén, az olyan nőkre gondolok, akik, amellett, akik úgy döntöttek, hogy a családot a munkával megpróbálják összeegyeztetni. Ez egy strukturális probléma. Én úgy gondolom, hogy csak strukturális eszközökkel tudunk eljutni a célhoz. Nem eh, szabad, eh, nem kell több eh, fajta eszközt alkalmazni, hanem sokkal inkább strukturális eszközökre van szükségünk. Eléggé kritikusan viszonyulok azon eszközökhöz, amelyeket itt javasolnak, ugyanis úgy gondolom, hogy ezek túlzott mértékben beavatkoznak a különböző tagállamok gazdaságába, például ami a wage mappinget illeti, illetve a férfiak és a nők közti egyenlőséget. Úgy gondolom, hogy túl nagy terheket jelent ez a vállalkozókra, és egyfajta közösségi ideológiát is előírunk számukra, míg az intézmények, valamint a közszervek rendelkeznek ilyen eszközökkel azt kellene tennünk, köteleznünk kellene őket arra, hogy alkalmazzák a tagállamokban a már létező eszközöket. Ezeket fel kellene használnunk. Úgy látom, hogy itt vannak a svéd modellre épülő eszközök, ugyanakkor a legfrissebb statisztikai adatok arról tanúskodnak, hogy még mindig van egy bérkülönbség Svédországban is, és nagyon nehezen tudnak küzdeni ez ellen. És ez a, ez a ez a bér különbség, ez dupla olyan nagy, mint Lengyelországban. A Price Waterhouse Coopers például elemezte a nők munkaerőpiaci helyzetét, azt javaslom, hogy olvaslák el ezt a jelentést, ugyanis ebből a jelentésből kiderül, hogy Lengyelország az az ország, ahol a legjelentősebb mértékű növekedés volt megfigyelhető az OECD tagállamok között. Ott sikerült leginkább ezt a bér szakadékot csökkenteni, és ez derül ki a PricewaterhouseCoopers jelentéséből. Ez pedig azt hiszem, hogy büszkeséggel kell, hogy eltöltsön bennünket. Fel lehet használni a lengyel példát is. Előttünk van Szlovénia és Új-Zéland egyébként. Ez a siker egyébként annak tulajdonítható, hogy a nők körében megfigyelhető munkanélküliséget sikerült csökkenteni, és többen dolgoznak teljes munkaidőben. Lehetne például elemezni azt, hogy milyen megoldásokat alkalmaztak Lengyelországban. Például az anyasági szabadság a leghosszabbak közé tartozik Európában a szoptatás idején is támogatják a nőket, mindenféle jogot biztosítanak számukra, hogy aztán a munkahelyükre visszatérhessenek, amikor is lejár az anyai szabadságuk. Tehát úgy gondolom, hogy talán ezeket a megoldásokat is érdemes volna tanulmányozni és bevezetni, hiszen itt főleg azokat a nőket támogatjuk, akik egyensúlyt kívánnak teremteni a család és a munka között. A nőknek meg kell adnunk a biztonságérzését, és az is fontos, hogy mindkét általuk választott szerepet betölthessék. Köszönöm szépen. Elben örömmel olvastam az ötödik oldalon az egyenlő értékű munkáért, egyenlő bért követelést. Csak attól tartok, hogy ez nagyon-nagyon hamisan cseng az Európai Unió szájából mi sem áll távolabb ugyanis az Európai Uniótól, mint az egyenlő, egyenlő értékű munkáért, egyenlő bérnek a fizetése. Nemrég jelentek meg a statisztikák, amik bizonyították, hogy az Európai Unió legszegényebb országai, tipikusan ugye volt szocialista országok, közép-kelet-európai országok, és a leggazdagabb országok között a minim, eh, minimum eh, bérben vagy minimál bérben tízszeres különbségek vannak de ez átlagos bérekben is négy ötszörös különbségek ez az oka annak hogy hatalmas elvándorlás van a szegényebb országokból a e, gazdagabb e, e, országok felé. Hamis tehát azt mondani, hogy egyenlő értékű munkáért egyenlő bért követelünk, hogyha azt csak a nemek közötti egyenlő, egyenlőség vonatkozásában mondjuk, és nem mondjuk azt, hogy fel kell számolni ezt a felháborító igazságtalanságot és diszkriminációt, és nem lehet ezt kizárólag a tagállamokra hagyni, mert úgy látszik, hogy ez nem működik. Olyan nincsen, hogy mindenbe beleszólnak, ráteszik a kezüket a földjeinkre, a piacainkra, és a többi, az uborka görbület területig bezárólag mindent szabályoznak az viszont mégiscsak természetes hogy ilyen hatalmas különbségek vannak az életszínvonalban és az életminőségben azért lépett be a, e, a közép és kelet európai országok többsége az európai unióba hogy jobb élete legyen az embereknek ebből semmi nem valósult meg. nem csak azt kellene megvizsgálni kérem szépen ami az ötödik oldalon van hogy a szupermarketben a férfiak vagy a nők keresnek e jobban hanem hogy az osztrák szupermarketben dolgozó uh, igen szeretném is ugyanúgy befejezni. Tudom, hogy ez kellemetlen téma, elnök asszony. Világos, tudom, nagyon kellemetlen. A Brexit után ez lesz a következő nagy feszültség az Európai Unióban. Tudjuk, érezzük, mégis kérem, hogy hallgasson végig. Tehát nem csak az a kérdés, hogy egy szupermarketben a férfi többet keresse, mint a nő, hanem hogy az osztrák szupermarketben ötször többet keres, akár férfi, akár nő, mint a tőle akár 50 kilométerre lévő magyar szupermarketben. Itt az igazán nagy probléma, vagy legalábbis itt is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az összes megjegyzést a dokumentummal kapcsolatosan szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez egy munkadokumentum. Még nagyon sok munkánk van e dokumentummal kapcsolatosan. Én most feljegyeztem a különböző véleményeket. Tehát igen, van egy alapvető téma, nevezetesen az, hogy a férfiak és a nők között nagyon nagy a különbség a jövedelmek, a fizetések terén. Ezekkel, ezzel foglalkozni kell és igenis, mint Európai Unió mindenképpen figyelni kell erre, és semmiféle ok nincs arra, hogy a nők kevesebb, kapjan, kevesebb fizetést kapjanak, mint a férfiak, nem kevésbé értékesek, mint a férfiak. Tehát ki kell mondani egyszer s mindenkorra, hogy ezt így nem fogadjuk el, ez nem lehet, egy ugyanaz a munkáért ugyanannyi bért kell kapni az Európai Unió igenis ragaszkodhat ehhez, és nyomást gyakorolhat a tagállamokra. Nem lesz változás, hogyha nincs, nem veszük figyelembe a statisztikai adatokat is. Tehát még erről nagyon sokat fogunk vitázni, és természetesen figyelembe veszem a véleményeket, és javítani fogunk a munkadokumentumon. Köszönöm szépen április 12-én lesz a vita a dokumentumról, most pedig áttérünk a 9. napi rendi pontra, az elektronikus szavazás következik, két perc szünetet tartunk, hogy mindenki elhelyezkedjen. De a uh... Tisztelt kollégák, kezdjük el a szavazást. az Eszteres Feregut jelentésről szavazunk. as módosító mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 123 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 126 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük rendben. Megnyitom a szavazást. 126. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 127 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. huszonnyolc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 136 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Százharmincnyolc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 139 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 10 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 140-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 142 mellette, 142-esről nem kell szavaznunk, úgyhogy következik a 12-es. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 145 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 146 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 150 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 151 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as módosítás blogban szavazunk a 20-tól a 26-ig, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Blogban szavazunk a 40-estől a 43-ig, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Blokkban szavazunk a 45-től a 48-ig, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Blokkban szavazunk az 53-asról és az 54-esről mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 55 mellette, ellene. Ellenőrizzük az 55-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57 Parancsoljon? Mikrofonon kívüli hozzászólás. No. Until six... A 66-ig szavazhatunk? Az 57-től a 66-ig rendben? Nem. Akkor szavazhatunk az 57-estől a 62-esig? Blogban? Rendben. 57-től 62-ig, tehát mellette kiszavaz? Ellene? kitartózkodik, elutasítva. 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 65 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 66 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 72 mellette, ellene, tartózkodás, hmm. elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a 90-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 94 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 95 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 101 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 106 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 107 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 108 mellette, ellene, mellette, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 113 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette ellene mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 117-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 115 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 7-es és 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most elektronikusan szavazunk a módosított vélemény tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Remek. Congratulations! Gratulálok az ezt, e, Rosszály ah, next vote. A következő szavazás lesz a, a tízes pont, a háborús bűncselekmények és az emberiség elleni bűncselekmények, többek között a népírtás során elkövetett emberi jog megsértésénél fellépés. Liliana Rodriguez a vélemény előadója. Ah, mm-hmm. Kettő A módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 9-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 10-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 11-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 12-es módosító szóbeli módosító a 12-essel kapcsolatosan a Violent Crime by Daesh után még a Non-State Actors is szeretném bevenni. Tehát egy szóbeli módosító volt, mellett ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Gratulálunk minden módosítót elfogadtunk. Aha. Mes baigėm mūsų e, darbo atverkę komiteto. Ačiū. Most pedig lezárhatjuk a szakbizottságunk e, ülését. A következő ülés március e, 8-án és 9-én lesz, most viszont a koordinátorok ülése következik.